Bene, iniziamo. Kezdjük meg a munkát, kedves kollégák. Az Európai Külügyi Szolgálat fog tájékoztatót tartani, mivel az Emberi Jogi Albizottság a Fülöp-szigetekre készül a delegációt küldeni. A delegáció egy adhok küldöttséget jelent a Fülöp-szigetek, Fülöp-szigetekre, július 17-től 21-éig, és tájékoztattuk is a Fülöp-szigetek brüsszeli nagykövetségét, illetve a szenátus elnökét, és kedvező választ kaptunk, megerősítették azt, hogy szívesen fogadják a küldöttségünket Manilában. A küldöttség programján szerepel a helyi hatóságokkal való találkozó, parlamenti képviselőkkel, civil szervezetekkel, a civil társadalom képviselőivel való találkozó, és a mezőgazdasági reformok megvitatása, a kábítószerrel kapcsolatos problémák, a gyilkosságok, a migráns dolgozók jogai és helyzete mind-mind a napi rendünkön fog szerepelni a delegáció látogatása során. A küldöttségünkből Ádám Kósa, Andrei Kovacsev a népát képviseletében, Szoraja Poszt a szocialista frakció képviseletében, József Enedolcer a szocialisták képviseletében, illetve az ECR képviseletében Nidel kolléga, fogja alkotni, és az Európai Külügyi Szolgálattól tehát ennek a fényében kérjük, hogy tájékoztasson bennünket a legutóbbi fejleményekről, illetve az Európai Unió és a Fülöp-szigetek közötti kapcsolatok állásáról, és arról, hogy milyen feltételek között tudjuk lebonyolítani ezt a látogatást. Deli úrnak megadom a szót, aki az ázsiai főosztály vezetője, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani azt, hogy örülünk annak, hogy megteszik ezt a fontos látogatást. Ez nagyon fontos, hogy párbeszédet folytassanak a Fülöp-szigetekkel, azon párbeszéd mellett, amelyet mi is folytatunk. Az EU intézmények különböző szervei már kapcsolatban állnak a Fülöp-szigetekkel, Manilában, és volt júliusban egy magas szintű találkozó már, az Európai Ügyi Szolgálat is foglalkozott ezzel, lesz egy misszió, az önök látogatása is lesz majd. Ez mind nagyon fontos. Azok a kérdések, amelyeket említett, az pontosan azok a kérdések, amelyek számunkra is lényegesek. Tudjuk, hogy mindannyian aggódnak, amiatt, hogy nagymértékű emberölés történt a ellenes harc során. Tudjuk, hogy viták zajlanak a halálbüntetésről is, és arról, hogy csökkenteni kívánják a, a büntethetőség korhatárát. Ezekről beszámoltak a parlamenti állásolásokban is, és ezen kívül tudatában vagyunk és aggódunk az ország különböző részén tapasztalható helyzet miatt, a konfliktusok miatt, és támogatjuk azon erőfeszítéseket, hogy ezeket a konfliktusokat sikerüljön lezárni, és nagy a béke folyamatra kívánunk koncentrálni, amelyben az elnök is részt kíván venni. Ha megengedik, akkor Jessen nagykövet úrnak adnám meg a szót, hogy jelentsen a legutóbbi helyzetről. Igen, köszönöm szépen. Ahogy a kollégám is elmondta, ez a látogatás eléggé szerencsés időben zajlik két fontos látogatás között. Volt egy magas szintű találkozó, és az Európai Külügyi Szolgálat is ellátogat majd a Fülöp-szigetekre augusztus első hetében. Az is jó, hogy lesz egy vitánk a két parlament között, amikor az első állásolást elfogadták, akkor a Fülöp-szigeteken vita volt arról, hogy ez mit jelent, milyen hatása van az Európai Parlament állásrólásának. Mi azt mondtuk, hogy intenzívebbé kell tenni a kapcsolatokat a két parlament között. Ebből a szempontból én nagyon örülök annak, hogy ez a látogatás le fog zajlani. Nagyon fontos az, hogy a két oldal politikusai őszintén tárgyaljanak egymással, és ez egy kitűnő lehetőség erre. Köszönöm szépen! Megköszönöm. Itt van még velünk a Fülöp-szigetek brüsszeli követségének a képviselője is. Úgyhogy Everkéz úrnak megadom a szót, hogy el tudja mondani a véleményét a parlamenti látogatásról, amelyet tervezünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként talán azt mondanám gyorsan, hogy én a második titkár vagyok, tehát nem vagyok nagykövet. Jelen pillanatban a Fülöp-szigeteknek nincs nagykövete itt Brüsszelben. Jelen pillanatban Alain Denielga vezeti a követséget, a képviseletet. A látogatással kapcsolatban örömmel jelentjük, hogy az elnök úr tudja fogadni a delegációt, amely a 10, július 17-től 21-ig utazik a Fülöp-szigetekre. És arról is örömmel számolhatunk be, hogy a Fülöp-szigetek kongresszusa nem ülésezik ebben az időszakban, tehát nem biztos, hogy mindenkivel tudnak találkozni, de az elnök úr, ahogy már említettük, megerősítette, hogy a rendelkezésükre tud állni kíváncsian várjuk a tervezett látogatásuk további részleteit, és reméljük, hogy ez a látogatás nagyon sikeres lesz. Köszönöm szépen! Elnök, egy kérdést szerettem volna feltenni önnek. Értem, hogy nincs nagyköveti funkcióban, de azért mégis a követség képviseletében van itt. Szeretnék szeretném a jó kívánságaimat kifejezni önnek, abban az esetben is, hogyha nagykövetté fogják majd kinevezni. A kérdésem a következő. A semlegesség jel adta ugye a válaszát, mi is ezt nagyra becsüljük, elküldtük a kérésünket, hogy szeretnénk ellátogatni az országba. A szenátor elnöke ugye pozitívan fogadta ezt, de nem csak vele szerettünk volna találkozni, hanem a kormány képviselőivel, a Fülöp-szigeteki hatóságok képviselőivel is szerettünk volna találkozni, hogy ezeket a témákat megtárgyaljuk, amelyeket említettem. Tehát érdekelne bennünket, hogy a követség aktívan részt venne ennek a látogatásnak a fogadásában. Ez, ez lett volna a kérdés, amit felszerettem volna tenni. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. A követség a látogatást szorosan figyelemmel fogja kísérni mondjuk ha ajánlásokra van szükségük, akkor ebben is nagyon szívesen segítünk, szállás keresése, és így tovább. De egyébként biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió manilai delegációja is rendelkezik hasonló kap- kapacitásokkal. Mi brüsszeli bázisúak vagyunk, továbbra is brüsszeli bázisúak leszünk, itt leszünk Brüsszelben az önök látogatása idején is, tehát annyit tudunk megtenni, hogy figyelemmel kísérjük az önök látogatását. Köszönöm. Mi scusi, ma... Elnézést kérek, ne haragudjon, de szeretnék visszatérni még arra, amit elmondott. Mi nem turistaként látogatunk a Fülöp-szigetekre, hanem ez egy politikai jellegű látogatás. Tehát az önök hazájából választ kaptunk, de csak a szenátus elnökétől, és engem érdekelne, hogy a követség szeretne-e bennünket segíteni abban, hogy felvegyük a kormányjal, a kormány szervekkel, hatóságokkal a kapcsolatot. Az ön hazájának a hatóságait valahogy találkozhassunk. Szeretném tudni, hogy segíthetni, tudnának-e ebben segíteni. Szálláshelyet azt mi is tudunk találni magunknak, ebben nem szorulunk segítségre, és a manilai, ahogy helyesen mondta, a manilai EU képviselet is tud nekünk segíteni, inkább a kormányjal és a hatóságokkal való kapcsolatfelvételben segíthetnének. Válasz. Természetesen hogyha vannak konkrét személyek, akikkel találkozni kívánnak, ezt a, kíván, az önök ezen kívánságát tudjuk továbbítani a belügyminisztériumunknak. Amit biztosan kijelenthetek most, az az, hogy a kereskedelmi miniszterünk, López úr, például fogadhatja önöket, tehát egy találkozót vele meg tudunk szervezni a kereskedelmi minisztériumban, és tudunk találkozókat szervezni a szenátus volt elnökével is, Edgardo Angarával. Angara úr most az elnökünk által kinevezett különképviselő az Európai Unióhoz, és lehet, hogy volt parlamenti képviselő minőségében is szívesen találkoznak vele, és az ő fia egyébként most parlamenti képviselő. Köszönöm. noi abbiamo in realtà già avanzato alcune... Az az igazság, hogy mi már több kéréssel éltünk, és nagyon örülünk annak esetleg, hogyha aktívan segítenének bennünket ebben, akkor fel fogjuk önökkel is venni a kapcsolatot, hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni annak érdekében, hogy a küldöttség látogatása valóban sikeres legyen. Tehát remélem, hogy pozitív választ fogunk kapni azokra a kéréseinkre, amelyeket a találkozók tekintetében megfogalmaztunk. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy vannak-e kollégák, Kósa Ádám, vagy Szorájá Poszt, vagy mások, akik szeretnének ezzel a látogatással kapcsolatban most szólni. Parancsoljon Kósa úr! Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Kedves képviselő kollégám, ugyan a, nagy, a Fülöp-szigeteki nagykövetségről, én csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy mi az Európai Parlament Emberjogi Bizottsága nem ítéletet akarunk hozni egy országról, hanem megismerni szeretnénk annak az országnak a helyzetét az emberi jogokat illetően és aktívan közreműködni abban, hogy ott ez az irány továbbra is jó irányba menjen. Mi a tudásunkkal, tapasztalatunkkal, politikai tapasztalatunkat szeretnénk megosztani a Fülöp-szigeteki kollégákkal. Ezért fontos lenne, hogy a nagykövetség ezt az üzenetet vigye el, hogy aktív, egyenrangú párbeszédet szeretnénk folytatni ott. Ez fontos annak érdekében, hogy a világban az emberi jogok helyzete erősödjön. Grazie. Köszönöm, mondja az elnök. Soraya. Soraya, tessék. Thank you. I'm very sorry I came too late. Köszönöm, e, elnézést kérek, kicsit későn érkeztem egy másik fontos ülésről estembe. És nem tudom, hogy miről volt szó eddig igazándiból, és éppen ezért remélem, hogy nem eh, ismételjük magunkat az én kérdésemmel, de mivel volt egy állásfoglalásunk, eh, amióta Amióta volt állásfoglalásunk a Fülöp-szigetekről, azóta én a Facebookon és egyéb közösségi médiákban kapom a fenyegetéseket. Én azt akartam kérni, hogy engedjék szabadon Limát, illetve nyomozzák ki ezt az ügyet. De Lima szenátor ügyére gondolok, és nem tudom, hogy mi a reakciójuk erre az állásfoglalásra, illetve Európai Parlamentként együttműködve más nem EU államokkal hogyan tudunk mégis egy átfogóbb, jobb megközelítést találni az emberi jogok területén, hogy nagyobb tiszteletben legyenek tartva alapvető emberi jogok. Ugye, hiszen a polgári jogok azokból vezethetők le, illetve azoktól, azokon múlnak. Mi történt tehát az állásfoglalás óta, és az ön kormánya mit tett ez ügyben, illetve mi a véleménye erről az állásfoglalásról? Prego. Thank you very much for your question. Köszönöm a kérdését. Tisztelt képviselőasszony, posztasszony. Nagy sajnálattal hallottam, hallom most, hogy ön eh, fenyegetéseket kap a fellépése kapcsán. Ez nyilvánvalóan egy rendkívül eh, érzékeny ügy és túlpolitizált ügy de mégiscsak egy ügyről van szó, a, mégpedig egy jogi ügyről, e, tehát e, a kormánynak ebben nincs beleszólása, az igazságügyi szervek döntik el, hogy ennek az ügynek van-e valami fajta érdeme. Nagyon jó ügyvédeket fogadott a szenátor asszony, e, a jogai érvényesülnek, a tisztességes eljárást megkapja az eljárás minden szakaszában. Köszönöm. Yes, and uh, what is the... És mi a véleménye az önkormányának az állásfoglalásról, állásfoglalásról? Mi volt a reakciójuk? I don't have our official statement. Nincs most nálam a hivatalos nyilatkozat. Később el tudom küldeni. De az általános reakciója a külügyminisztériumnak, a kormánynak, az az, hogy ez egy igazságszolgáltatásra tartozó ügy, az egy eltérő hatalmi ág, és ezt az Európai Parlament képviselői meg kell, hogy értsék. Tiszteletben kell tartani a mi igazságszolgáltatásunkat és a mi bíróságainkat. Korsz. Bene. Credo che avrà Szaraja Poszt válasza természetesen. Elnök, hát azt hiszem, hogy nagy esélye van arra, hogy nagy követ legyen. Ha ilyen diplomatikus válaszokat ad, tud adni, biztos ki fogják nevezni nagy követnek. Nos, hát eh, akkor rendben van, én azt hiszem, hogy ezzel le és zárhatjuk ezt a pontunkat, a manilai látogatásunkkal kapcsolatos információkat júliusi látogatásunkkal kapcsolatos információkat. Megköszönöm a Fülöp-szigeteki képviselőnek, hogy eljött. Megköszönöm a többieknek is. Remélem, hogy sikeres lesz ez a látogatásunk. Megköszönöm a manilai követségnek az információkat, az EU-s manilai követségnek az információkat, amelyekkel elláttak bennünket. Manilában majd találkozunk júliusban, és Dali úrnak is megköszönöm a külügyi szolgálattól, hogy eljött hozzánk, és beszámolt ugye nem csak a Fülöp-szigetekről, hanem egyéb témákról is, egyéb problémákról is. Akkor ezzel ezt a napirendi pontot le is zárom, és a következő napirendi pontunkra egy 10 perces szünet után fogunk rátérni, addig egy, egyet lehet kávézni.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

Bene, possiamo iniziare, grazie. Folytassuk akkor a napirendünk következő pontjával a munkát, ez az utolsó előtti napirendi pontunk. Egy eszmecserére kerül majd most sor, hiszen az áldoz, a kínzás áldozatainak a kínzás áldozatai támogató nemzetközi nap alkalmából um, vannak itt szakértők a körünkben, a börtönök, büntetés végrehajtási intézményekben meglévő útmutatásokról fogunk beszélni. Az Európai Unió mindig is hallatta a hangját a kínzás, az embertelen bánásmód ellenében, és ugyanígy 2000 2014-ben a Dekaiser jelentést fogadta el, amely a kínzásról és az embertelen bánásmódról szólt a világban, és az Európai Unió a kínzásra felhasznált eszközök kereskedelmének tilalmával is hozzá kíván járulni az ilyen embertelen bánásmód elleni küzdelemhez. Fontos, hogy nagy figyelmet fordítsunk tehát erre a kérdésre. Az LKS ezt meg is tette. Tavaly decemberben volt egy fórum civil szervezetekkel, ahol nagyon komolyan elemezték, mélyen elemezték ezt a témát. És ez a probléma valamennyi Európai Uniós delegáció napirendjén szerepel fontos prioritásként a harmadik országokban. Dánia más partnerekkel együtt 2014-ben indított egy programot, Chile, Gána, Indonézia és Marokkó szerepeltek többek között a partnerországok között a kínzás és az embertelen bánásmód ellenében. Az a cél, hogy minden tagállam írja alá a kínzás elleni egyezményt, és én olasz állampolgárként is mondhatom, hogy azt kívánom, hogy az olasz kormány is mielőbb fogadjon el egy jogszabályt a kínzás ellen. Most nagyon sok szakértő, több szakértő is itt van körünkben, nemzetközileg ismert szakértők, a civil társadalom képviselői, és velük fogjuk megbeszélni a releváns kérdéseket. Elsőként Márkelli úrnak adom meg a szót, aki a kínzás megelőzésért felelős Európai Bizottság alelnöke. Gondolom mindannyian tudják, hogy ennek 47, az Európa Tanács 47 tagja foglalkozik ezzel a kérdéssel, és átfogóan és hatékonyan teszik ezt, ellátogatnak a börtönökbe, a tagországokban, és nagyon hosszú ideje végzik már a munkájukat, 47 éve, és mivel nagyon sok ország van, aki nem tagja az Európai Uniónak, viszont az Európa Tanácsnak igen, ide ellátogatnak ezek a küldöttségek, és számunkra így nagyon fontos információk állnak rendelkezésünkre, nagyon sok tapasztalatot kaphatunk, segít bennünket a munkájuk, úgyhogy át is adnám 8 percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen az eszmecserén önökkel. Néhány nappal vagyunk a jövő héten, hétfőn, június 27-én tartandó emléknap előtt, amikor a kínzás áldozatainak támogatásáért lépünk fel. Nagyon sokan ismernek engem a CPT képviseletében, képviselőjeként, és ahogy önök úr is elmondta, az elmúlt 27 évben annak érdekében dolgoztunk, hogy a kínzás ellen lépjünk fel, illetve az embertelen bánásmód ellen lépjünk fel, és ez tulajdonképpen egy olyan téma, amelyet az Európai Emberi Jogi Egyezmény harmadik pontjában megtalálhatunk. Vannak egyébként más nemzetközi szabályok, egyezmények, és vannak más európai jogszabályok is, amelyek erről szólnak. A Földön ugye több ország van, ahol az embereket szabadságvesztés érheti, letartóztathatnak bárkit, és fogva tarthatják pszichiátriai intézményekben, börtönökben, egyéb büntetés végrehajtási intézményekben, fogdákban. És idén, június 19-ig mondhatom, hogy 413 látogatást tettünk eddig ilyen intézményekben. 200 224 alaposan elkép, előkészített látogatást, a többi pedig adhok látogatás volt, amelyet meglepetésszerűen tettünk. A kínzás megelőzése érdekében dolgozó bizottság korlátlan hozzáférést kap látogatásai során, tehát az ilyen intézményekbe beléphet, és párbeszédet folytathat a fogvatartottakkal az Európa Tanács 47 tagállamának mindegyikében, és ahogyan is elmondta elnök úr, ez azt jelenti, hogy igen jelentős a, az átfedés ugye a harmadik országok illetve az Európa Tanács tagállamai között, tehát vannak olyan harmadik országok, amelyek iránt az önök emberi jogi albizottságban komolyan, komolyan érdeklődik, és ezekbe ellátogat a mi bizottságunk. Tehát ellátogattunk többek között Azerbajdzsánba és az Orosz Föderációba két alkalommal is, és a fogvatartott személyekkel kapcsolatos bánásmódot vizsgáltuk az észak-kaukázusi régióban, de jártunk Törökországban is, amikor az Imráhi börtönbe látogattunk el, és ott vizsgáltuk meg, hogy a fogvatartottakkal hogyan bánnak az államcsíny utáni időszakban, 2016 nyarán. 2017-ben eddig a következő harmadik országokban jártunk. Albánia, Szerbia, Törökország, és még az év vége előtt Montenegróba és Ukrajnába tervezünk alaposan előkészített hivatalos látogatást, és aztán lesznek még gyors adhok látogatások is, amennyiben ezekre szükség eh, lesz. Az eddig végrehajtott 413 látogatásról 360-nak a részletes elemzése már megjelent. Csak az érintett tagállam jóváhagyásával tehetjük közzé a jelentéseket. Szerencsére a legtöbb esetben ez a jóváhagyás megszületik, és most már azzá vált a norma, hogy kiadhatjuk ezt a jelentést, de nem minden tagállam járul hozzá valamennyi ilyen CPT jelentés közzétételéhez. Egyelőre van egyfajta automatikus közzétételi eljárás, amely egyre elfogadottabbá válik. Akkor ö, következik be ez, akkor alkalmazzuk ezt az eljárást, hogyha egy állam, egy érintett állam elfogadja, hogy az összes többi jövőben is készülendő jelentést közzé tehessünk. A 47 európai, Európa Tanács tagállamból Moldova, Ukrajna és még hat ország, tehát összesen nyolc ország fogadta el ezt az automatikus közétételi eljárást. Tavaly novemberben Ukrajnában például adhok látogatást tettünk, és ennek az eredményeit, a jelentést ezen a héten tették közzé az automatikus eljárásnak köszönhetően miniszterekkel, vezető tisztviselőkkel folytattunk pár beszédet, megnéztük a fogvatartás körülményeit, az egészségügyi ellátást, a, és természetesen a fogvatartottakkal magánbeszélgetéseket is folytattunk. Ez nagyon aktív, intenzív terepmunkát jelent. A terepmunka keretében bizonyítékokat gyűjtünk, adatokat gyűjtünk, a szabadságvesztés körülményeiről, azon kockázatokról, amelyek például a kínzás vagy embertelen bánásmódra, bánásmódhoz vezethetnek, és az Európai Parlament külügyi albizottságának emberi jogi albizottsága foglalkozik ezen harmadik országokban a fogvatartottak helyzetével, tehát nagyon szívesen működünk együtt önökkel, és nagyon szívesen számolunk be az általunk szerzett tapasztalatokról. És az európai parlamenti képviselőknek készítettünk is egy útmutatót a fogvatartási intézményekbe való látogatáshoz az Európai Unión kívüli országokba figyelembe vettük az emberi jogi alapelveket, azt a fő emberi jogi alapelvet, hogy ne okozzunk kárt, fájdalmat. A CPT-nek nem áll érdekében, hogy lárpúr lár utazzon és vizsgálódjon az ilyen intézményekben. Mindig kötelezettségeket követnek az ilyen fellépések. Tehát a tagállamoknak kötelezettsége, az Európa Tanács tagállamainak, hogy a CPT-t beengedjék az országba, a látogatást lehetővé tegyék, és hogy utána pedig együttműködjenek, tehát az ajánlásokat, amelyeket a CPT megfogalmaz, végrehajtsák. Ha nem történik meg ez a lépés, akkor a bizottság dönthet úgy, hogy nyilvánosságra hozza az érintett tagállam lépéseit. Erre ritkán kerül sor, de azért előfordul Önök ugye harmadik országoknak nevezik ezeket az államokat. Törökország esetében a 90-es években kétszer volt egy ilyen lépésre, példa az Orosz Föderációban pedig 2001-ben, 2003-ban és 2007-ben volt példa arra, hogy mi kénytelenek voltunk nyilvánosságra hozni azt, hogy az ajánlásainkat nem követte az érintett fél. Mindez a Csecsen köztársasággal volt kapcsolatos. Ez a feladat tulajdonképpen több érintettet von be a munkába. Nyilván nagy a felelőssége a tagállamoknak, de a politikai testületeknek is, tehát az Európa Tanács parlamenti közgyűlése is felelős, a miniszterek tanácsa is fontos szerepet játszik, különösen akkor, amikor a CPT nyilvánosan szólal meg, közleményeket jelentett meg, illetve ez a parlament is a szakbizottságai, albizottságain keresztül megvitathatja a CPT által közétett jelentéseket és ajánlásokat. Fontos még az Európai Emberi Jogi Bíróság szerepe is, illetve az Európai Unió Bíróságának szerepe is. Ezek az intézmények is figyelemmel kísérik a CPT által levont következtetéseket, megjelentetett nyilatkozatokat. Zárásként pedig engedje meg elnök úr, hogy, elnök úr, hogy röviden még két témáról szóljak, mert ezek talán olyan témák, amelyek valamennyiünket kölcsönösen foglalkoztatnak. Az egyik a bírósági tárgyalásukra váró személyek helyzete, a másik pedig az úgynevezett illegális migránsok helyzete. A CPT eddig 46 általános jelentést tett közzé, és ezeknek a másolatát önök megkapták a napirend ellenpontjához csatolva. Itt szerepel tehát egy olyan fejezet, amely a fogvatartásról szól, remélem, hogy ezt hasznosnak tartják majd a munkájukban. Tehát az ártatlan, még el nem ítélt személyeket gyakran a legrosszabb börtönökben, legrosszabb körülmények között tartják fogva az EU-n belül, de az EU-n kívül is. Ez egy rendszer szintű probléma, és komoly kockázatot jelent embertelen körülmények között várakoznak ezek a még el nem ítélt, tehát ártatlan személyek. A másik téma pedig az illegális migránsok témája, a CPT ezt a kérdést is figyelemmel kísérte az elmúlt években. A migrációs áramlatok azt jelentik, hogy az a járnak, hogy nagyon sokszor embertelen bánásmódban részesülhetnek ezek az emberek, amikor megkísérlik az áthaladást harmadik országokból egy Európai Uniós tagállam területére. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény rendelkezései minden személyre vonatkoznak, aki az Európa Tanács tagállamainak területén tartózkodik, függetlenül attól, hogy Európai Uniós tagállamról van szó vagy sem. A CPT tehát készen áll arra, hogy a saját felelősségét betöltse, feladatát ellássa annak érdekében, hogy a meglévő Európa tanácsi standardokat mindenki betartsa. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Remélem, hogy ez a rövid bevezető megfelelő volt arra, hogy át tekintse a CPT munkáját, illetve hogy néhány olyan gondolatot felvessen, amelyet az eszmecserénk során megvitathatunk. Grazie, grazie signor Kelly. Köszönöm szépen, köszönöm Kelly úrnak az összefoglalót. Most pedig megadom a szót Elvara Bernard szakértőnknek, és kérem, hogy 8-10, a 8-10 percet ne haladja meg az előadásra, parancsoljon. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A Kínzás Megelőzési Szövetség nevében szeretném meg megköszönni azt, hogy meghívtak ide bennünket annak alkalmából, hogy június 25-e a kínzás áldozatainak a napja. Nagyon különleges az idei év, ugyanis 30 évvel ezelőtt, 1987. június 25-én született meg az ENSZ kínzás ellenes egyezménye, de az Európa Tanács kínzás ellenes határozat, és akkor fogadták el, amelyen létrejött a mi ez, szöveg, szövetségünk. És ezen kívül most van az évfordulójának is létrejött az a jegyzőkönyv, amelynek alapján létrejöttnek a, ezek a e, börtönlátogatások. Mi egy Genfi alapú civil szervezet vagyunk, 40. évfordulónkat épp, e, ünnepeljük ebben az évben. Egy Genfi bankárotete volt az, hogy a kínzással kapcsolatos titoktartás szük, szüntessék meg. Ezt akkoriban teljesen utópia-szerű gondolatnak tartották. 40 évvel később azonban a CPT már nagyon jól működik, és van egy globális, univerzális rendszer, és van egy opcionális jegyzőkönyv is a készensorolási megalapodás mellett. Az ENSZ is foglalkozik ezzel, és nemzeti megelőzési mechanizmusokat kell létrehozni. Van egy két perces videónk, és remélem, hogy ezt nem fogják hozzávenni az időmhez. Ez az OP2-et mutatja be. Ez no sound.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 úgy tűnik, hogy a hang nem működik, úgyhogy folytatom. Ez egy kétperces videó lenne, amely a weboldalunkon is elérhető. És ajánlom, hogy ezt nézzék meg, mert rövid és sok információt tartalmaz a nemzeti folyamatokat támogatjuk a ratifikációra vonatkozólag, illetve a nemzeti megalózó intézkedések létrehozását támogatjuk. Ha ezek létrejönnek, akkor támogatjuk ezeket a nemzeti megelőző mechanizmusokat tréning eszközöken keresztül. Sokkal szélesebb körű a megelőzési feladatunk. Próbáljuk javítani a fogadtatási gyakorlatokat és a munkánk egy része az az, hogy a nemzeti szereplőket támogassuk, sok eszközt nyújtunk ehhez, létrehoztuk ezt a kis iránymutató füzetet, ezt szeretném most önöknek bemutatni röviden. Ez eredménye az Európai Parlament 2014-es állásfoglalásának, amely a kínzásról szólt, és ez alapján jött létre ez az iránymutatás. Az EU-n kívüli fogvatartási helyek e, meglátogatása iránymutatás az Európai Parlament számára, tehát ez lehet minden olyan fajta e, helyet, amit már Kelly úr említett, de itt főként a börtönökre, illetve a büntetés végrehajtási intézetekre, a rendőrségre fókuszálunk ebben az iránymutatásban. hát, szóljak néhány szót a látogatás kifejezésről. Kelly úr is elmondta, hogy a CPT feladata az az, hogy látogatásokat tegyen, segítse a képviselők látogatásait, de vannak itt különbségek is, ezt már szeretném elmondani az elején. Az első az az, hogy ez a hozzáférésről szól, a megelőző szervek, a CPT, az APT, az OPCAT hozzáféréssel rendelkeznek, hogyha a képviselők kívánnak elmenni egy ilyenfajta helyre, akkor ezt engedélyeztetni kell. Tehát beszélni kell arról, hogy milyen fajta minimális feltételek mellett lehet egy ilyenfajta látogatást lefolytatni, főként, hogyha interjúkról van szó. A mandátum tekintetében az ICPT, az OPCAT e és megelőző szervek, a céljuk eh, hosszú távú, ahogy a kollégám is elmondta, a cél az az, hogy kockázati tényezőket, rendszerszerű pontokat határozzanak meg, mérjék fel a kínzás eh, kockázatát, és ezzel, foglalkozzanak. Az Európai Parlament képviselői az országon belül látogatásonként első kézből kaphatnak valós információt a feltételekről, illetve a fogadtatási helyek feltételeiről. A CPT és a megelőző szervek rendszeresen is végeznek ilyen látogatásokat. Vannak bizonyos elvek, amiket figyelembe kell venni a látogatások során, ahogy mondtam, a ne okozunk kárt elv, ez minden esetben egy betartandó kritérium. Nagyon fontos az, hogy a látogatók, bárkik is legyenek azok, azok ne tegyenek semmilyen fajta intézkedést, amely a másokat veszélybe sodorhat. A látogatók ugyanis elhagyják ezt a helyet, míg a fogadhatottak ott maradnak és tovább megtorlásnak lehetnek kitéve. A ne tegyünk kárt elv tartalmazza a bizalmasság elvét is. Az az információ, amit kapunk, azt nem szabad nyilvánossá tenni, kivéve, hogyha az adott személy ezt kifejezetten kéri. Most pedig térjünk rá az iránymutatásunkra, négy szekció van ebben. Az egyik az, hogy miért kell lefolytatni ilyenfajta látogatást, a második az, hogyan kell lefolytatni, a harmadik rész, mire kell koncentrálni, a negyedik pedig a nyomonkövetési um, intézkedések. Szeretnék kiemelni néhány dolgot minden egyes szekcióból, az, hogy miért kell ilyen látogatást tenni, az Európai Parlament képviselőnek széles körű mandátumuk van az emberi jogok elősegítése tekintetében, főként a harmadik országban, és ehhez tartoznak a helyszíni látogatások és, illetve az emberi jogi párbeszéd az adott országgal. Ez fontos az átláthatóság szempontjából, a börtönök átláthatósága szempontjából, fontos tudni azt, hogy mi történik az zárt ajtók mögött de nagyon fontos megfogalmazni az adott látogatások célját is. Tudni kell azt, hogy ez egy megfigyelés, az általános feltételek megfigyelése a börtönökben, vagy inkább bizonyos témára kívánnak koncentrálni, például orvosi ellátás, vagy az egyéni esetekre próbálnak koncentrálni, Például Júlia Timosenko börtönbéli meglátogatása is ilyen volt. Hogyan kell meglátogatni? Nem akarok most részletekbe bo- bocsátkozni, de nagyon fontos, hogy legyenek alapvető információk az adott hatóságokról, a témát illetően, nem tudom, hogy ezt önök így csinálják-e a látogatások során, de az ajánlások azt mondják, hogy ne legyen több, mint két személy egy ilyen látogatáson, ha többen vannak, akkor tényleg egy csapatként lépjenek fel, legyen egy vezető, aki tárgyal a hatóságokkal. A látogatások lefolytatása standard módon zajlik, mint más látogatás esetében. Először a hatóságokkal beszélnek, megnézik az intézményt, és beszélnek a fogvatartottakkal. fogvatartottakkal. Így lehet megfigyelni valóban a valóságot, és nagyon fontos, hogy minden érzékszervet alkalmazzanak, lássanak, hallgassanak, használják a szaglásukat, és a veszély az az, hogy lesznek kísérőik is ezen látogatás során. A CPT és más szervek szempontjából fontos az, hogy önök csoportos interjút is lefolytathatnak, különböző személyek kaphatnak információt, viszont ezek során nem lehet érzékeny, kényes információkat beszerezni. A bizalmas információkat nagyon fontos tényleg titkosan kezelni, meg kell próbálni elzártan uh, beszélni a fogvatartottakkal, az nagyon kényes folyamat, de ezek során lehet tényleg igazán bizalmas, kényes információkat beszerezni az esetleges rendőri visszaélésekről például. Tolmácsokkal kell dolgozni többnyire a hamarik országokban, és ez is egy külön kérdést vet fel. mit vizsgáljunk meg, ahogy mondtam, mindenre sor kerülhet, és még egy fontos aspektus az, hogy hogyan követjük minden, mindezt nyomon. Más szereplőknek kell megtenniük ezt a nyomonkövetést, vannak általában az országban EU delegációk, és ők végezhetnék ezt el tehát a delegációkkal fenntartott kapcsolat fontos. Nagyon fontos az, hogy ne keltsünk hamis elvárásokat, hanem tényleg um, készüljünk fel ezekre a nyomon uh, követésekre. Fontos az, hogy esetlegesen a helyi szervezetek, civil szervezetek is végeztek ezt a követést, vagy a helyi uh, emberi jogi szervezetek, nemzeti uh, megelőző mechanizmusok, hogyha van ilyen a harmadik országban, akkor ezek is elvégezhetik ezt, vagy akár a parlamenti képviselők is ott. Hogyha találkoznak velük és beszélnek eh, az eredményekről, az nagyon fontos. A follow-up tekintetében a média nagyon fontos, és az is fontos, hogy egyértelmű legyen a célkitűzés, hogy mi az üzenet, mit szeretnének megosztani, és ennek során is a bizalmasság elvét figyelembe kell venni. Összegezve, én remélem, hogy ezek az iránymutatások segítenek önöknek abban, hogy börtönökbe látogathassanak, és remélem, hogy ez az EU delegációk hasznára is válik. Ezt felhasználhatják más parlamenti állandó delegációk is, ezeket meg lehet osztani velük, de a hálózatokon keresztül is tovább lehet ezt adni vagy más regionális közüléseknek, parlamenti szerveknek is át lehet ezt adni végezetül. Hadd említsem azt meg, hogy a látogatások eszközt jelentenek, nem önmagukban lévő célok ezek, vannak más módok is, ahogy meg lehet előzni a kínzást. Például lehet kriminalizálni a kínzást, hogy az Olaszországban is történni fog hamarosan. Üdvözölni kell a garanciákat, amelyek a börtön örök eljárása vagy a, rend, vagy a rendőrség eljárása vonatkozik. Most jöhet a videó? Működni fog? Out of sight, out of mind.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 Most megadnám a szót Jakemajlán úrnak, aki a kínzás áldozatainak rehabilitációjával foglalkozó szakértő. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Szeretném megköszönni a két előző előadónak, és azzal kezdem én is, hogy az a azzal kezdem, hogy bemutassam a rehabilitációs mozgalom hozzáállását bemutató ábrákat. Igen, megjelentek. Ez integrált megközelítés az kínzás elleni fellépésben. Látjuk, hogy van az igazságszolgáltatás reformja, a rehabilitáció holisztikus módon, átmeneti igazságszolgáltatás, büntetlenség elleni fellépés, és ezek mind körben vannak, tehát nincs hierarchia a különböző tényezők között. Egyik sem fontosabb, mint a másik. Kicsit olyan ez, mint a naprendszerben a különböző bolygók, és ezeknek megvan a maguk holdja, ha úgy tetszik, ott van az opkat, amiről az előbb volt szó, és egyéb intézmények, például a holisztikus rehabilitációban ott van egy egész mozgalom. Tehát minden egyes körben megfogalmazott tétel mögött ott látunk még alpontokat, és ez az egész egy nagy családba szerveződik, e, mégpedig azoknak a nagy családjába, akik ellenzik a kínzást, és fellépnek ellene, és a következményeit enyhítik. A rehabilitációnak is megvan a saját szerepe. Ugyanis van az kínzásnak egy emberi arca, fel kell tenni a kérdést, hogy mi történik mindezekkel az emberekkel, akik gyakran csak a statisztikában jelennek meg? Mi történik ezekkel az emberekkel, amikor az Amnesty például leírja azt, hogy 120 megvizsgált államban találtak kínzást és ilyen dolgokat. Ezek mögött ugyanis emberek, közösségek, csoportok vannak, akiket megkínoznak, Eh, és akiket el akarnak pusztítani, mert alapvetően a kínzás célja az a személy, az ember megtörése, a kínzás gyakran az egész társadalom megtörésére, elpusztítására irányul azon keresztül, hogy egy személyt vagy egy csoportot eh, kínoznak. A kínzásnak sokféle összetevője, háttere lehet, és sok minden hozzájárul, mindez pedig a büntetlenség teszi könnyebbé. A büntetlenség a legfontosabb tényező a kínzásban. Az előttem szólók beszéltek arról, hogy a fogvatartási helyeken követnek el kínzásokat. De ne felejtsük el, hogy nem csak ezen kívül is követnek el kínzásokat sok helyen, Mexikóban, Kongói köztársaságban és más országokban a rendőrség, a milíciák, a félkatonai szervezetek akár az embereket a saját otthonukban is megkínozzák, betörnek oda, megkínozzák a megkínozzák az embereket, és utána tartóztatják csak le. Az Orosz Föderációban pedig az szokott előfordulni, hogy ugyan elviszik az embert egy fogvatartási helyre, de megkínozzák, még mielőtt nyilvántartásba vennék, hogy egyáltalán behozták. Tehát vannak zárt és nem zárt intézetben, helyeken végrehajtott kínzások. A kínzás rendkívül szélsőséges módon befolyásolhatja a személyek sorsát, személyiségét, akik, akik elszenvedik, vannak pszichológiai és orvosi következményei. A sajnálatos módon a kínzásnak hosszú távú következményei vannak, például a talpbotozásnak akár olyan következményei is lehetnek, hogy ami, amik még 20 év után is érezhetőek. A, még az orvostudomány jelenlegi állása szerint sem helyreállítható a talpbotozással okozott kár. Emellett van posztraumás stressz, depresszió, visszavonulás a társadalomtól, a közösségtől, megtört az ember, és úgy érzi, hogy vége az életének, és ezzel valóban párosul egy magasabb öngyilkossági hajlandóság a megkínzottak csoportjában. Emellett a kínzásnak hatása van a társadalmakra is, hiszen ezek a személyek marginalizálódhatnak a társadalomban írt vagy iratlan szabályok révén, ugyanúgy, ahogy a nem erőszak áldozatait is kirekesztik egyes társadalmak, ugyanúgy kirekesztik a kínzások áldozatait is. Tehát valóban nagyon pusztító hatása van a kínzásoknak a személyekre, és az, hogy megpróbáljuk visszavezetni ezeket az áldozatokat a társadalomba, ahhoz holisztikus rehabilitációra van szükség a, egy multidisziplináris megközelítésre, amely egyrészt orvosi, mert orvosilag is kezelni kell a kínzást, a, túl, a kínzás túlélőt. Pszichés támogatást, pszichológiai támogatást kell nyújtani neki. E, kezelni kell a posztraumás stresszt. És vannak e, társadalmi kezelési módok is, amikor e, vissza kell adni a kínzás előtti életét, amennyire lehetséges. Nagyon nehéz ugyanis a kínzás áldozatainak újra felvenni a kapcsolatot a régi életükkel, és stigmatizálva érzik magukat. Ezekkel a kérdésekkel is kell tehát foglalkozni, a holisztikus rehabilitációhoz hozzátartozik a jogorvoslat is. Tudjuk azt is, hogy az igazságszolgáltatás gyógyítani tud, és itt nem csak a gyógyításról van szó, hanem a garanciákról is arról, hogy úgy érezheti az áldozat, hogy nem fog megismétlődni a dolog, amennyiben a, az elkövetők megkapták a megfelelő büntetésüket. Egyébként ez hozzájárul a kínzás általánosabb elkerüléséhez is. Az imént beszéltünk a büntetlenségtől, amelynek a büntetlenségről, amelyet az igazság, amelynek az igazságszolgáltatás vethet véget. A kínzás eh, tényleg felveti tehát az orvoslat lehetőségét, a jogorvoslat lehetőségét. Ki kell mondani, hogy ez egy állami felelősség, az államnak kell a rehabilitációért, a jóvátételért, a jogorvoslatért felelősséget vállalnia a túlélők felé. Azonban azt látjuk, hogy a rehabilitáció ténylegesen állami támogatás nélkül történik, és leginkább a donorok finanszírozzák a rehabilitációt. A az Európai Unióhoz eljutó kínzási esetek, e, tehát e, a konfliktusos zónákból érkező menekültek, megkínzott menekültek száma is nagyon nagy. Egyes tanulmányok szerint, e, és ezt nemrég tettük közé egy szaklapban, körülbelül 27%-a a konfliktus zónákból érkezőknek kínzás áldozata. Ez egyébként egyes területeken akár 70% is lehet a háborús, egyes háborús régiókból. Tehát látjuk, hogy hatalmas számokról van szó. A rehabilitációs központok, amelyek az IRCT fennhatóság alatt dolgoznak, ebből 151 van, 75 eh, országban működünk. Az Európai Unióban 50 rehabilitációs központunk van, ezek eh, főleg a menekült népességben található kínzás túlélőkkel foglalkoznak, multidisziplináris megközelítés alapján eh, és a holisztikus rehabilitáció minden aspektusát nyújtani kívánják. Emellett dokumentálják az egyes kínzási eseteket az isztambuli egyezménynek megfelelően. Ez egy ENSZ dokumentum, megint csak egy multidisziplináris megközelítést vállal fel. Az orvos, a pszichológus, a pszichiáter, a jogász együtt állítják össze azt a bizonyítékot, amit aztán majd fel lehet használni a bíróságon is jogorvoslatért. Az utolsó dolog, amiről beszélnék, hogy ezekben a rehabilitációs központokban az IRCT egy közös adatbázist akar létrehozni, ezen dolgozunk most, és ez tartalmazza azokat az információkat, amelyek eh, különböző eszközökön eh, érhetők el. Egy adatbázis lesz könnyen kereshető, eh, nem csak statisztikák lesznek benne, hanem a különböző sémák, a földrajzi elhelyezkedések, a korcsoportok szerint is kereshető lesz, ami azt jelenti, hogy jobban felhasználható a büntetlenség elleni harcra, illetve a kínzás jelenség elleni fellépés során, mert gyakorlatilag elég jól használható bizonyítékot jelentenem Szeretnék még röviden használ, beszélni azokról az ajánlásokról, amelyeket az NGO Fórum tett tavaly decemberben. Én képviselője vagyok annak a kis NGO csoportnak, amely felvállalja a kínzás elleni fellépést, és tettünk néhány ajánlást, ezeket most gyorsan felolvasnám. A fő ajánlások tehát az NGO fórum részéről tavaly decembertől az volt, azok voltak, az alábbiak voltak, hogy a tagállamok vállalják fel azt a kötelezettséget, hogy a külpolitikában fellépnek a kínzás ellen, és nulla toleranciát alkalmaznak a kínzás jelensége ellen. Vegyék rá a harmadik országokat arra, hogy vegyék át és alkalmazzák az e, a nemzetközi normákat, az EU emberi jogi útmutatásait, és a GSP Plus rendszerben is ez jelenjen meg, vegyék rá a harmadik országokat arra, hogy um, ténylegesen lépjenek fel a kínzás ellen az isztambuli jegyzőkönyvnek megfelelően, e, legyen koherencia az EU többi politikája és az emberi jogi politika között, emellett az opkatot az EU tagállamok ratifikálják és hajtsák végre. Proaktív módon e, mozdítsák elő a teljes e, alkalmazását a rendelkezésre álló emberi jogi me mechanizmusoknak és bíróságoknak, például az ICC, az ENSZ külön megbizotja, stb. Emellett foglalkozzanak explicit módon a migrációs együttműködés során is a kínzás problémájával, tegyék könnyebbé a hozzáférést a kínzás elleni szervezetekhez, finanszírozzanak megfelelő programokat, legitimizálják a civil társadalom működését, használják ki az EU útmutatások közeljövőben esedékes felülvizsgálata tartogatta lehetőségeket. Köszönöm szépen az előadását, most pedig Elizabeth Edlander asszonyt hallgatnánk meg a külügyi szolgálattól három percben, hogyha kérhetem asszonyom. Köszönöm szépen, ennek úr megpróbálom három percre szorítani a hozzászólásomat. Először is köszönöm szépen, hogy ezt a meghallgatást megtartottuk ebben a nagyon fontos témában. Érdemes figyelmet fordítani erre a problémára. Igen, megpróbáltuk a munkánkat fokozni az erőfeszítéseinket, megkettőzni a kínzás ellenében fellépve. Szeretném a szakértőknek is megköszönni a hozzászólásaikat, előadásaikat mert nagyon fontos információkat adtak át, és tényleg az áldozatok a való foglalkozás, nekik adott segítségnyújtás szintén elengedhetetlen, és ez egyébként a monitorozás, az elszámoltathatóság része. Tehát, hogyha nem lehet, hogy valaki nem látja ezt a kínzás megtörténtekor, de ennek nyomai maradnak a személyben, ez kihat az érintetre, kihat a társadalomra utána, tehát ezzel foglalkozni kell, és nagyon sokat tehetünk együtt. Van is erre lehetőség, az EKS kapcsolatot vett fel nemzetközi szervezetekkel, a CPT-vel és másokkal, hogy az munkánkat összehangoljuk, kiegészítsük egymást, és közösen lépjünk fel. Ha az üzenetünket koordináljunk együtt, úgy sokkal többet érünk el, mint hogyha mindenki külön-külön próbálna dolgozni a területen. És például a CPT-vel most már egyre erősebb, határozottabb a párbeszéd, amit folytatunk, és ez segít minket is az emberi jogi párbeszédekben, amelyeket lefolytatunk a harmadik országokkal, a kínzás megelőzéséről és arról, hogy mit lehet tenni a kettel, és az SPT-vel is nagyon jó az együttműködés. Itt nem csak arról van szó, hogy a jelentéseket elolvassuk, hanem arról van szó, hogy tényleg megtaláljuk azt, hogy az Európai Unió hogy, hogyan tudja elérni a legjobb hatást, a legnagyobb hatást. És a parlamenti képviselőknek is nagy mozgástere van e tekintetben, sokat tehetnek. A különböző találkozókon felvethetik -e ezeket a témákat, hogy mutassák, hogy igenis tájékozott az Európai Unió ezekről a kérdésekről, és foglalkoztatják az EU-t ezek a problémák. Nagyon szívesen nyújtunk koordinációs segítséget európai parlamenti küldöttségek utazásai előtt, és tájékoztatjuk Önöket az adott helyzetről, Gondolom azt is mindenki tudja, hogy az LKS holisztikus megközelítést alkalmaz, megelőzés, monitoring, az áldozatok védelme, jogorvoslat, elszámoltatás. Ami egyébként ebből a fórumból kiderült, amelyet megszerveztünk, és a kínzás áldozataiért megtartott nemzetközi nap nyomán is kiderült az, hogy a kínzás az nem csupán néhány esetet jelent, hanem nagyon sokakat érint. De egyelőre még az a retorika, hogy ó, hát a kínzásra nem kell foglalkozni, mert ez csak az úgynevezett rossz fiúkat érinti, ez csak az ő problémájuk, és ezt még magas szintű politikai képviselők szájából is hallottuk. Nagyon fontos szembeszállni az ilyenfajta érvekkel és gondolatokkal, mert a kínzás bárkit elérhet, bárki az áldozatává válhat és láttunk is példát arra egyes országokban, hogy mi történik akkor, amikor az emberek rádöbbennek hirtelen, hogy a kínzás áldozata lehetek akár én is, vagy ez megeshet az unokatestvéremmel, vagy bármely családtagommal, és hogy milyennek a hatása. Tehát a politikusoknak is fontos feladata van ilyenkor, amikor az emberek rájönnek, hogy mit veszíthetnek, hogyha nem történik semmi. A politikusok pedig rádöbbennek, hogy szavazatokat nyerhetnek, hogyha fellépnek ezen a területen a kínzás ellen. A civil szervezetekkel tartott fórumból az is kiderült, hogy például a migráció, diszkrimináció, biztonsági kérdések, konfliktus megoldás, fontos beszélni az, a kínzás kérdéséről, fontos beazonosítani azokról, akik a leginkább ki vannak téve ennek a veszélynek, és odafigyelni rájuk. Persze nincs általános gyógymód, egy egyszerű gyógyír, amelyet minden esetben lehet alkalmazni. Ugye a jelentésükben az is szerepelt, hogy az új börtönök építése és az elrendezés átalakítása segíthet, de nem ez az egyetlen megoldás, és ha vannak börtönök, azok általában fel is töltődnek, tehát inkább mást kell rendszer szinten megváltoztatni. Ezt próbáljuk mi elérni az emberjogi párbeszédeken keresztül. Nem látom a bizottság képviselőit, nem tudom, hogy ők itt vannak-e, de egyébként az Európai Unióként azt mondhatom, hogy mi vagyunk az egyik legnagyobb támogatója a kínzás elleni küzdelemnek és egyébként ez nem lenne szükséges, tehát nagyon szívesen látnánk más országokat is, anélkül, hogy a mi ambícióinkat természetesen csökkentenénk, de azért mások is lehetnének aktívak ezen a téren. És visszatérnék még egyszer arra, ami elhangzott, hogy ez az egyes államoknak a felelőssége, feladata, hogy az áldozatokat, a kínzás áldozatait megvédjék a tagállamoké. Tehát ebből még több példát kellene látnunk. Sajnos nagyon sok országban a, helyet, hogy a kínzás áldozatait megvédni az érintett állam, még, bőr, még bíróság elé is állítja őket. Tehát röviden talán arra kérném a parlamentet, hogy folyamatosan tartsa ezt a kérdést napirenden, mert elengedhetetlenül fontos, hogy időről időre ide visszat, erre visszatérjünk, és hogy a az embereket tudatosítsuk, az emberekben tudatosítsuk ezt a problémát. És azt is, hogy milyen nagy árat fizet ezért a társadalom, és hogy mennyire megrendül a bizalom a társadalomban, hogyha nem lépünk fel ez ellen. Tehát az Európai Parlamenttől kérem, hogy továbbra is töltsék be ezt a fontos szerepet, amit ezen a területen megtehetnek. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy három percnél hosszabban beszéltem. Grazie. Soraya. Köszönöm, Soraya. Ja, tack så mycket. Igen, köszönöm szépen. Amiről beszéltek, az rendkívül érdekes volt az, hogy hogyan definiálják a kínzást. A kínzást néha a bizonyos etnikai csoportok ellen irányul. Néha ez egész életen áttartó kínzás is lehet. Az is kínzás, ha valaki úgy érzi, hogy másodosztályú állampolgár. Az is kínzás, ha valaki felkel minden reggel, és tudja azt, hogy nincsenek meg a minimális feltételei annak, hogy méltóság teljes életet éljen. Ez is, ez is kínzás. ezt a fajta kínzást át is örökíthetik a következő generációra. Mit gondolnak erről? Vagy gondoljunk egy fogvatartotra a börtönben, akinek nincs joga ahhoz, hogy szavazhasson. Megfosztják emberi értékétől. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel a fajta kérdéssel önök hogyan bánnak. Két perc múlva újabb ülésem kezdődik, de a munkatársaim itt vannak, és ők majd feljegyzik az önök válaszát. Még egy kérdés. Ön azt mondta, hogy meg kell vizsgálni a kockázati tényezőket, hosszú távra vonatkoztatva. Talán tudnának néhány példát adni, hogy milyen fajta kockázatot látnak mostanság a mexikói helyzetről is érdeklődnék, ugyanis említették Mexikót. Tudna valamit mondani az ottani folyamatról? Köszönöm szépen. Köszönöm az előadásokat, és sajnálom, hogy most távoznom kell. Bene, allora, abbiamo questo... Rendben. Nos, a következő a problémánk. A tolmácsoktól kaptunk még 10 percet, azt jelenti, hogy én gyorsan még feltennék, ha megengedik ma önöknek egy kérdést. A migrációs befogadó központokban tartott látogatásaik számát megemelték, ugye a migrációs válság óta. Tehát szívesen hallanám önöktől azt, hogy most mi a helyzet. Fejenként két-három perc állna rendelkezésükre, hogy válaszokat adjanak és reagáljanak az elhangzottakra. Kelly úrral kezdjük, az eredeti sorrendben fogunk haladni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Hát azzal a kérdéssel kezdeném, amelyet eh, Szoraja Posztasszony tett fel. Valóban, hogyha embertelen bánásmódban részesítenek bizonyos személyeket, és tudható, hogy ez azért van, mert valamilyen tulajdonsággal rendelkeznek, tehát azért kínozzák őket, mert a személyiségüknek egy dimenziója, egy bizonyos jellegzetességgel bír, vagy fai hovatartozásuk miatt, vagy kisebbséghez való hovatartozásuk miatt következik ebbe. Tehát mindegy ez, hogy fai, vallási, ö, szexuális ö, kapcsolatos hovatartozásról van szó. Ha emiatt ö, kínozzák az érintett személyt, az nagyon komoly vád és ezt nagyon komolyan kell venni. Nem fogok most részletekbe bocsátkozni a fogvatartottak szavazási jogára, szavazati jogára vonatkozóan, mert ez a CPT-nek nem tartozik a hatáskörébe de ettől függetlenül a CPT több kulcsfontosságú tényezőre felhívta a figyelmet, tehát amikor nincsenek meg a megfelelő biztosítékok, vagy ezek a biztosítékok nem működnek hatékonyan a gyakorlatban. Tehát ha valakit megfosztanak a szabadságától, ez általában ugye a rendőrség, ezt általában a rendőrség teheti meg, nagyon fontos, hogy tájékoztassák az illetőt erről a tényről, hogy jogi segítségnyújtáshoz hozzáférhessen a rendőrségi kihallgatása során is, és hogy orvosi egészségügyi ellátásban is részesülhessen. Ha ezek a, ezekre a lépésekre nem kerül sor, akkor inkommunikádó tartják fogva az érintett szemét, és ahogy láttuk a videófelvételen is, amelyet Barbara Bernard mutatott, abban a pillanatban, hogy valakit titokban tartanak fogva, mindig felmerül annak a kockázata, hogy embertelen bánásmódban részesül, megkínozzák, és így tovább. Tehát az elsődleges kockázatok, amelyeket a CPT az elmúlt 27 évben beazonosított, pontosan ezek, tehát hogy nincsenek hatékony jogi gyakorlati biztosítékok bizonyos esetekben. És elnök úr, ami az ön kérdését illeti, illetve kérdéseit, azt szeretném erre mondani, hogy Hát itt nem tudok teljes körű választ adni, mert a CPT csak nem olyan régen kezdte meg ezt a munkáját, amikor is komolyabb vizsgálatnak kezdte alávetni ezeknek a központoknak az állapotát. Nemrégiben látogattunk el Lampedúzába és máshova is, az ön hazájába. De a jelentésünk még nem készült el erről a látogatásról, és még távol áll a közététele Viszont azt mindenképpen meg szeretném jegyezni, hogy egyre inkább foglalkoztat bennünket az a kérdés, hogy rossz bánásmódban, embertelen bánásmódban részesülnek a migránsok az útjuk különböző szakaszain, különböző pontjain. És ezzel mindenképpen foglalkoznia kell a CPT-nek. A mi meghatalmazásunk az erre vonatkozik, tehát az EU határain belül is és kívül is érvényes és ez azt jelenti, hogy a jövőben sokkal megerősítettebb formában tudjuk a monitoring tevékenységeket ellátni a migrációs központokban, az Európai Unió határain belül és kívül is, és én erre számítok. Nagyon fontos prioritás ez az agendánkon. Igen, röviden a személyek átalakítható sérülékenysége megpróbálunk ezekkel is foglalkozni, a, a személyek sérülékenységével is próbálunk foglalkozni. A kockázati tényezők tekintetében és a garanciák tekintetében mi szeretnénk különböző szinteken megvizsgálni a kockázati tényezőket. Gyakran ezek nem a börtönben találhatóak, gyakran ezek a jogi kerethez, magukhoz intézményekhez kötődnek. Az Európa Tanácsban láthattuk azt is, hogy amikor a börtönök a belügyminisztériumhoz, a védelmi minisztériumhoz, az igazságügyi minisztériumhoz tartoznak, akkor ezek alacsonyabb kockázatok, de, hogy, de nagyon fontos az, hogy milyen az intézményi kultúra. Néha ezt eh, rendőri erőnek, nem pedig rendőri szolgáltatásnak tartják, tehát nagyon fontos az, hogy ezeket a kockázatényezőket csökkentsük. Végezetül pedig a bevándorlási központok nyomon követése, ez nagyon fontos a nemzeti megelőző mechanizmusokon belül. Olaszország is nyomon követi ezeket a központokat a Balkán országaiban, a balkáni útvonal országaiban, és ezt nyomon követjük, és a jelentést majd közreadjuk. az Európa Tanács parlamenti közgyűlésével is kiad, közösen is kiadtunk közösen egy útmutatást a bevándorlási mm, migrációs központok nyomon követésével kapcsolatban. Köszönöm. Az utolsó kérdéssel szeretném kezdeni az európai migrációval. Kiadtunk egy jelentést az európai szabályozásra vonatkoztatva, azt vizsgáltuk meg, hogy a migrációs áramlást mennyire nem jól kezelték az azonosítástól kezdve, hogyha jól lenne a mechanizmus, ha jól tudnák azonosítani a sérülékeny csoportokat, ha már a határokon megtalálnák azokat, akiket kínosztak, akkor lehet, hogy nem utasítanák vissza a szolgáltatásokat ezen személyek esetében. Nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk azzal, hogy megtörténjen a kínzások áldozatainak korai azonosítása már a határokon, és eh, hogyha és most vannak itt eh, képzések, de ezek egyelőre csak csepp a tengerben, összehasonlítva a probléma nagyságával. kell egyfajta láncolat, amely által az egyik dolog a másikba csatlakozik. Tehát megfelelően kell azonosítani, meg, megfelelően kell tovább utalni ezeket a ö, személyeket, jobban kell figyelni azokra, akik így Európába érkeznek. Néhány példány itt van nálam erről a jelentésről. Ezek a terem végén elérhetőek, akiket, akit az érdekel, ez magával viheti. A ugye eljárásról is szól arról, hogyan kell kezelni a kézás áldozatait az Európai Unióban. Yes, just, just 20 seconds. Csak 20 másodpercre kértem mint még külön szót. Mi is hoztunk létre egy anyagot a migrációshoz kapcsolódó fogvatartásról, tehát ez is rendelkezésre áll a mi honlapunk. Grazie davvero a tutti voi. Nagyszerű, köszönöm szépen. Köszönöm mindannyiuknak Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és köszönöm, hogy ilyen hasznos ismeretekkel gazdagítottak bennünket. Ezek segíteni fognak bennünket a munkánkban, és azt hiszem, hogy az együttműködésünket erősíteni kell. Erre komoly szükség van. Megköszönöm a tolmácsoknak, hogy a rendelkezésünkre álltak. A következő ülésünket pedig július 12-ére hívtuk össze. Mindenkinek szép délutánt kívánok!